Bien, queridos kollégás. Kedves kollégák! Van-e kalapács? Bien, vamos a, vamos a comenzar nuestra reunión de esta tarde. Megkezdjük a ma délutáni ülést. Vamos a comenzar eh, la reunión de esta tarde. Megkezdjük a ma délutáni ülést. arról tájékoztatok, hogy egy kis időközi hatalmi hiátus keletkezett a német, a német választások miatt itt az elnökségben. Azt hiszem mindenkinek megvan a napi rendtervezete, remélem, hogy ezt el tudjuk fogadni. Ezen ponttal kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy ugyanannál oknál fogva, miért én most itt ülök az elnöki poszton, a külső, a KKV-ről szóló jelentést holnap fogjuk tárgyalni, mert ennek el már Brok a jelentéstevője, és akkor már ő is részt tud venni, de a napirend tervezettel kapcsolatban nekem most nincs több mondandom. Harmadik napirendi pont az augusztus 28. ülés jegyzőkönyvének elfogadása, hogyha az ülés végéig nem érkezik semmilyen észrevétel a titkárságra, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Jön a négyes napi rendi pont, az EU és az ASEAN közötti kapcsolatok jövője. Bizonyára tudják, hogy szeptember 10-én lejárt a módosítások előterjesztésének határideje. A dossziéban megtalálhatók a módosítók, Itt van Pütikoffer úr, aki ennek a kérdésnek az előadója. Megköszönjük, hogy volt szíves és eljött ide a mai ülésre, a tegnapi választás után. Pütikoffer úr, megadom a szót. Kérem, ismertesse a jelentést, és tájékoztasson arról, hogy milyen jövőt szán a módosítóknak. Köszönöm. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ähm, nach einem äh, eher belämmernden äh, Wahltag ist es sehr schön, äh, nach Brüssel zu kommen und etwas. Egy bénító nap után, választási nap után örülök, hogy mást csinálhatok, ezért szeretném az eljárás pillanatnyi állását közölni. Én 112 módosítóra jutottam, amikor utána számoltam. Először is köszönöm szépen, intenzíven foglalkoztam ezekkel, és kompromisszumos indítványokat is készítettem, és remélem, hogy a következő Strasburgi héten erről tárgyalni tudunk. Hogyha ez jól működik, és ebben bízom. Ebben az esetben az előterjesztett módosítók, mint egy felét tudjuk a kompromisszumosokkal összefogni, és úgy látom a szavazó lista tervezetem alapján, hogy mint egy húsz olyan indítvány van, amely vitatott. Tehát, hogyha politikailag akarom értékelni a dolgot, akkor a konszenzus jelentős mértékét látom itt az érdemi kérdésekben, és úgy gondolom jó eredményre fogunk jutni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Koffer úr. Most az árnyékjelentéstevők következnek. Utána pedig a többi képviselő következik, Jégel asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm Bütikofer kollégának is. Hát együtt tudok érezni vele, de azért örülök annak is, hogy a szerencsésebb, boldogabb oldalán ülök a teremnek ma, de azért a munkánk itt normális keretek között folytatódik. Ami engem illet, három pontról szeretnék beszélni, ami fontos és aztán egy negyedik is, ami az egészet összefogja, az ASEAN államok, gazdasági partnereink, de egyben biztonságpolitikai partnereink is, és partnereink parlamenti képviselőként is, ottani képviselőként természetesen a helyszínen. És a negyedik pont egy döntő jelentőségű kérdés. Az összes pont, amelyen dolgozunk, fontos területeket érint a kapcsolataink során, ezért egy részletes jelentést célra vezetőnek tartok, de észszerű ezt általános keretek között tartani, és szerintem egyedi esetekre kitérni nem igazán tanácsos. Úgy gondolom, hogy jó kompromisszumosokkal fogunk tudni dolgozni, és az első pontot látva azt gondolom jó eredményre jutunk majd, ami pedig az egyes államokra vonatkozó jelentéseket illeti, nyilván más dokumentumokban megállapodások keretei között lehet tisztázni. Szerintünk az egészet kell látnunk, ez fontos, és várom is a kompromisszumokat, amiket ki tudunk dolgozni együtt. Szeretném elmondani, hogy a frakcióval szorosan együtt fogok működni, és a frakcióval szerintem jó eredményre fogunk jutni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Jéglasszony. Omers asszony következik a szocialisták nevében. Gomes asszony következik, mert az eredeti érnékletes neve nem tudott eljönni. Köszönöm. Leisfried úr nevében szólalok ma fel, mert nem tudott itt lenni. A, egy tajvani delegációt fogad. Pütiköfer úrnak gratulál a jelentéshez, hiszen nagyon jó kiegyensúlyozott munkalapot teremtett ezzel a jelentéstervezettel. Néhány dolgot azonban kiemelne Lightfried úr, remélve, hogy ezzel kompromisszumot, hogy ezekben kompromisszumot tud elérni. A legfontosabb témáknál fontosnak tartja azt, hogy Dél-Kelet-Ázsiára egy igazi stratégiát dolgozunk ki, egy átfogó stratégiáját, amely a különböző eszközeinket megfelelően felhasználja. Fontosnak tartom, hogy, ha, hogy a régióban jobban látható legyen a, az ASEAN és az EU közötti kapcsolat fontossága. A fenntarthatós inkluzív növekedés, a szociális kohézió és a munkaerőpiac stabilitása fontos célkütűzések, és természetesen a különböző szociális területeken, az összes ASEAN taggal ezeken a területeken párbeszédet kell folytatni. Fontosnak tartja azt, hogy a szociális kör, környezetvédelmi, illetve munkaügyi normákat fogadják el és valósítsák meg, ugye itt a, az ILO normákra gondol, illetve hogy a nemzeti szervek a vállalati ö, szociális felelősségvállalás elvei szerint lépjenek fel. Úgy véli, hogy az ENSZ vállalkozásokra és emberi jogi, a vállalkozások emberi jogi vonatkozásaira vonatkozó irányelveit meg lehetne jobban valósítani. Indonéziában például egyre fontosabbak a szakszervezetek jogai, és hát ugye Indonézia egyik legfontosabb tagja az ASEAN-nak. De az ASEAN-nak más tagjai is vannak, ahol viszont még nem igazán működnek a szakszervezetek, mert elnyomják ezeket. Aztán Lightfield úr az emberi jogok helyzetére hívja fel a figyelmet. A nők és a kislányok és a nemek közötti egyenlőség kérdése különösen foglalkoztatja, ez prioritás számára. Aztán a csere az emberek közötti közvetlen kapcsolat előmozdítása fontos számára, például az Erasmus Mundus program megkönnyítése, kiterjesztése tudományos szinten, így az ASEAN országok és az európai egyetemek kutatóik cseréket folytathatnának. Ennyi lenne Lightfield úr mondandó, és hát én is, ezt én is el fogadni. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Watson úr jössz. Thank you, Chair. Um, uh, I'm in... Köszönöm szépen, ugyanabban a helyzetben vagyok, mint Gomez asszony, nem vagyok az ALDE árnyék előadója ebben a jelentésben, de sajnos nem tud itt lenni az árnyék előadónk, és az frakciók nevében tudok nyilatkozni. Mindenképpen gratulálni szeretnék Bütikófer úrnak. Úgy tűnik, hogy ez egy átfogó általános jelentés. A frakció az első bekezdésben szereplő ASEAN fogalmad nem érintve a belső különbségeket ez egy jó dolog. Ez a kifejezés szerintem szintén használható lenne az Európai Unióra is, hogyha itt belső különbségek vannak, az annak valamivel több sikert kívánunk, amikor kezelni kell ezeket a belső különbségeket és eltéréseket. Támogatjuk a javaslatokat, amiket eh, készített, hogy legyen egy EU eh, e delegáció vezetője, ez egy fontos lépés, és talán még cinikusabbak is lehetnénk egy euró az parlamenti közgyűlést illetően, mert a tapasztalataink a közgyűlések kapcsán Latin Amerikában a mediterrán térséggel, vagy Kelet-Európával. Nos, ezek a parlamenti közgyűlések olyanok, hogy nem feltétlenül csak örömet okoztak de mivel úgy gondoljuk, hogy a parlamenti képvisel közötti mindennemű kapcsolat jobb, mintha egyáltalán nincs, éppen ezért úgy gondoljuk, hogy érdemes, fontos szerepet játszanunk ebben. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy mennyire fontos az európai az olyan alapítvány. Hát ez egy 15 éves, és kiváló munkát végeznek. Talán nem eléggé ismerték fel ezt sokan és megfelelő támogatást élvez időnként az Európai Unió tagállamai részről, kulturális csere, emberek közötti csere, utazás, stb. területén fontos szerepet játszik. És hogyha az emberek őket akarjuk, hogy jobban megértsék Ázsiát, akkor szerintem akkor érdemes ezt az, megfelelően támogatni az ASEF-nak nyújtott segítség révén és üdvözöljük egyébként azt is mindenek előtt, amikor ragaszkodik az előadó ahhoz, hogy támogassuk az ASEAN közi emberi jogi bizottságot, mert azért ott fontos feladatokat kell még megoldani. És mindenek előtt olyan témák ezek, amelyekkel az Európai Unió és ez a parlament képes lehet arra, hogy az azán számos tagállamhoz közelebb kerüljön, és hosszabb távon itt fontosabb szerepet játszon. És eh, példaként hozhatnánk fel Észak-Afrikát számos területen. Úgy gondolom, hogy eh, jelentősen támogatni tudjuk ezt a jelentést, és gratulálni szeretnék Bütikofer úrnak a munkához. Köszönöm szépen, Martini asszony! nincs itt, viszont Tenok úr képviseli az ECR-t. Köszönöm, elnök úr. A kollégáimhoz hasonlóan én is valaki nevében beszélek, Suzy de Martini asszony nem tud itt lenni, sajnos az ülésen, én őt képviselem, ő a hivatalos árnyék jelentéstevője a témának az ECR nevében. Én gratulálni szeretnék Bütik Ófer úrnak a kiegyentett jelentését, ez egy érdekes jelentés, tetszik az általános tartalom, Természetesen az EU és az ASEAN országai közötti együttműködés egy nagyon fontos projekt, különösen a jövő eh, szempontjából 600 millió eh, ember eh, számot tevő, és sokkal nagyobb a gazdasági növekedési ráta mint az EU-nak. És ami a jövőt illeti, a növekedést, azt gondolom, hogy nagyon jó és szoros kapcsolatot kell kialakítani ezekkel az országokkal. Az ASEAN egy rugalmas szervezet, Japánnal, Dél-Koreával, Kínával, Ausztráliával számos módon együttműködnek, számos formában, különböző szervezetek keretében, és természetesen az egységes piac koncepcióját ők is szeretnék kidolgozni. Nem tudom, hogy a közös pénzre ez ugyanúgy kiterjedne a részükről, ebben kételkedem, Különösen tetszett a 14-es eh, bekezdés, az angol nyelv tanítás. Azt gondolom, hogy az angol az egyre inkább globális nyelvé válik, nem pusztán az USA-nak a hivatalos nyelve és az első Királysági. Eh, regionális variánsa is eh, léteznek a dél-kelet-ázsiai térségben is, és Graham Gatson kollégához hasonlóan nekem is vannak aggájaim a hatos bekezdés kapcsán. Szúzi de Martini asszony is így gondolja ezt ami a közgyűlést illeti, az Európai Unió aztán közös parlamenti ülésén tíz évvel ezelőtt kértem, hogy jöjjön itt egy EU és keleti partnerségi e, politika, illetve keleti dimenzió, az Euronest, és ez vegyes e, eredményeket hozott, nagyon e, sokba kerülnek, túlságosan ambíciózusak a közgyűléseken túlságosan kevés parlamenti képviselő vesz részt, ez igen kellemetlen. és a bilaterális delegációk megszüntetése azt gondolom, hogy nem biztos, hogy jó megoldás a bilaterális és a multilaterális delegációknál. Ezeket meg kell nézni, illetve nem várhatjuk el képviselőktől, hogy mindkettőben részt vegyenek. Én én személy szerint az összes delegáció törlését támogatnám, az adhok um, delegációk létrehozását, az AFET vezényletével hasonlóan az USA kongresszusához. Én úgy érzem, hogy ezzel sokkal jobban használhatnánk az adófizetők pénzét, ami a 19-es bekezdést illeti. Természetesen uh, értékelem azt, hogy ön zöld képviselő, és az ECR-t, ami az arányokat illeti, illetve a nők képviseletét, ezt túlságosan nagy beavatkozásnak éreznénk, illetve a mezőgazdasági, piogazdálkodási mixbe való beavatkozás szintén, de Martin asszonyjal 12 módosítót írtam alá, illetve készítettem, de természetesen jelentést meg fogjuk szavazni, hiszen az ASEAN sikertörténet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tanok úr. Nem tudom, hogy még valaki esetleg kíván-e hozzászólni. Ha nem, akkor felkérném a külügyi szolgálat eh, képviselőt, Drismans urat, hogy szóljon hozzá a kérdéshez, tessék. Thank you very much, um, thank you very much, uh, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Nagyban egyetértek azzal, amit a kollégák elmondtak az elmúlt vitán, és hangsúlyozni szeretnénk azt, hogy üldözöljük ezt a jelentést, illetve az EU azán kapcsolatok jövőjét, ez összhangban áll a mi elképzeléseinkkel, üdvözöljük azt a javaslatot, hogy upgrade kapcsolatainkat, Minél természetes partnerekként értékeljük az ezen országait, hiszen a világnak ez egy nagyon gyorsan fejlődő területe. Úgy érezzük, hogy 2012 óta az ezen és az EU között tényleges változások következtek be Láttuk a különböző akciótervek elfogadását, együttműködési megállapodást, számos magas szintű látogatásra is sor eh, került mind a két eh, fél eh, részéről, és reméljük, hogy az elkövetkezendő hónapokban sikerül ezt a lendületet megtartani, ez egy további miniszteri szintű találkozó, szeretnénk más területekre, új területekre is kibővíteni az együttműködésünket. Ezeket a jelentést meg is említette, nem tradicionális biztonsági kérdések területeit például, illetve a konnektivitásra is nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni, hiszen itt úgy érezzük, hogy van mit mondanunk a regionális integráció szempontjából és talán egy megjegyzésünk lenne még a 25-ös ponthoz kapcsolódóan, számos módosítót láttunk, amely kiegyenlítettebbé tennék a jelentést, ezeket üdvözöljük. Rendkívül támogatjuk -e ezt az anyagot, ezt a jelentést. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Elnök úr, átadnám a szót um, Európai Bizottságbeli kollégának a szót, hogy ő folytassa. Thank you, Chairperson. Köszönöm szépen, elnök úr. Azok a módosítások, amelyekre javaslat eh, történt, nagy mértékben összhangban vannak a jelenleg együttműködés szellemével, illetve amelyről döntés született, illetve a jövőbeni célokkal is. Az Európai Bizottság, a DEFCO főigazgatóság üdvözli ezt a javasolt állásolási indítványt. Érdekesnek találjuk, nagyon kiegyenlítettnek értékeljük a szöveget, ami pedig a következő időszakra, a következő időszakot illeti 2014-től kezdődő időszakon az az irány, amelyben megállapodtunk az az EN számos érintettjével, résztvevőjével, jelentősebb támogatást kapott ebben a szövegben. Azt gondolom, hogy három fő területet tudnék megemlíteni, ahol az Európai Unió támogatná tudná az ezen országait. Az egyik terület a múltbeli tapasztalatokra alapszik, a regionális integrációra, az EU-s tapasztalatok alkalmazására, ahol erre szükség van, illetve ahol ez fontos. A második terület a katasztrófa menedzsment, az éghajlati választások, éghajlatváltozások, erre is felhívja a figyelmet um, a jelentés, ez környezeti problémákhoz kapcsolódik, illetve a városi térségek érzékenységére vonatkozóan is van egy pont, illetve az átmeneti vitákban, az előzetes vitákban egy átfogó eh, dialógus is elindult, nagyon eh, fontosnak legyük, hogy a nem eh, tradicionális biztonsági témákról is szóljanak az eszmecserék, a LKS képviselője erről röviden beszélt, úgy érezzük, hogy ez egy nagyon érdekes elsoglás indítvány. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a külügyi szolgálatnak és a bizottságnak. Mielőtt visszaadnám a szót Bütikoffer úrnak, kicsit kilépnék ebből az elnöki szerepkörből. Szeretnék utalni az egyik olyan kérdésre, ami, olyan témára, ami az imént elhangzott, ez a közös parlamenti bizottság kérdése. Szeretném elmondani azt a szakbizottság tagjainak, hogy egy ilyen típusú parlamenti közgyűlés felállításáról szól a, az alapszerződés, az Euromed, az Eurolat és az Euronast parlamenti közgyűlés felállításának is ugyanez a jogalapja. Jó lenne, hogyha racionalizálnánk ezeket a közgyűléseket, hogy funkcionálisabbak lennének, tehát jobban betöltenék a céljaikat, illetve hogy kevésbé legyenek költségesek. Nem szabad marginális helyzetbe sodorni az ASEAN tagjait, hanem amikor szorosabbra kívánjuk vonni a kapcsolatot ezekkel az, országokkal, ezekkel az országokkal, akkor mindenképpen parlamenti dimenziót is adni kell ennek a közeledésnek, de úgy kell megalkotni ezt a, ezt a parlamenti közgyűlést, hogy az megfelelően racionális legyen. Most az előadó következik, tessék Bütikofer Thank you again, Chair. Köszönöm szépen. Egy néhány reakcióm lenne csupán. Először is a kommentárokkal kapcsolatokban, amit kollégák mondtak. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzájárulásokat, a hozzászólásokat és a kedves megjegyzéseket is. Lightfried úr nem tudta a módosítóit kellő időben előterjeszteni és igyekszem az ötleteit a kompromisszumosokba belefoglalni, ahol erre van lehetőség, de igyekszem majd egy másik útvonat is választani. Én is javaslatot teszek saját szóbeli módosítóként fogom előterjeszteni őket. Szerettem volna ezt mindenkinek elmondani, hogy ezt ebben megállapodtunk. A következő jegle asszony esetében hogy tartsuk általános szinten, ezzel egyetértek elfként, a megközelítésem éppen ez volt, és értékelni fogjuk, hogy megfelelő módon ültettem ezt át a gyakorlatban. Én ezt így szerettem volna, persze vannak egyedi példák, ezek említésként, említésszerűen jelennek meg, hogyha szélesebb körben reprezentatívnak számítanak, vagy szimbolikus jelentőségűnek mondhatjuk őket tehát, hogyha fontos ez a kétoldalú kapcsolatok szempontjából, vagy az EU és az ASEAN kapcsolata szempontjából. Aztán a harmadik, többen megkerestek, hogy megkérdezzék, hogy a jelentésben miért fokuszálunk olyan kevésbé a kereskedelemre, és ez így is van, nagyon kevéssé foglalkozunk ezzel, bár természetesen ez fontos dimenzióját alkotja a kapcsolatoknak. Azt gondolom, hogy el kell mondanunk, aki érintett ebben, hogy meg kell nézni, hogy milyen hatáskörökkel rendelkezik ez a szakbizottság. Mi nem vagyunk a nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó szakbizottság, majd az ő feladatuk lesz ez, hogy egy ilyen vizsgálatot végezzenek. Szeretném még megígyezni, és hát hálás is vagyok, hogy mások is mondták, hogy lehetőséget kaptunk a legutóbbi Strasburgi héten, hogy találkozzak a tíz ASEAN nagykövettel, megbeszéljük a jelentés tervezetet. Nagyon jó inputot kaptam tőlük, fontos hozzászólásokat ez azt jelenti, hogy ezeket mindenképpen érdemes megfontolni. Tenok úrra reagálva, úgy általában mm, egyetértek azzal, amit mondott a delegációkkal kapcsolatban. Tényleg úgy van, hogy összefoghatnánk abban a témában, hogy az egész rendszert megváltoztassuk. Nem tudom, hogy mennyire lennénk aztán népszerűek ezek után. Viszont, ha megnézzük, az összehasonlítást, amit az elnök alkalmazott más régiókkal. Nos, azt gondolom, hogy ügyelnünk kell, hogy egy diplomáciai összefüggés hogyan alakul, hogyha parlament közi közgyűléseket tartunk minden nemű régióban, akkor figyelnünk kell az ASEAN-ra, mint egy rendkívül fontos régióra, biztosítani kell, hogy ne legyen félreértés ebből, hogy azt a jelzést küldenénk esetleg, hogy ez kevésbé fontos, mint eh, más régiók. Éppen ezért eh, azt gond, tehát nem kelthetjük azt a benyomást, hogy nem kezeljük őket értékükön. Ennyit szerettem volna elmondani. Az utolsó pedig a híres hírhette 25-ös bekezdés. Ígérem, hogy ebben az esetben különböző kompromisszumokat készítek, és mindenki nyelvi változatokban is, és mindenki elégedett lesz ezzel. Muchas gracias, señor Köszönjük szépen, Butikhofer úr. Tudomásul vettük a kollégák megjegyzéseit. Előadó úr. Nem tudom, hogy az imént lezajlott eszmecserék után Bütikofer úr, a, ke- a második októberi plenáris alkalmas lenne-e arra, hogy ott szavazunk erről? Ez megfelelő időpont lenne? Előadó úr. Tehát a második októberi plenáris megfelelne? Jó. Akkor térjünk át az ötös napi rendi pontra egyrészt az európai közösség és tagállamai, más másrésztről az indonéz köztársaság közötti átfogó partnerség és együttműködés. 2004-ben a minisztertanács adott egy megbízást a bizottságnak, hogy egy ilyen típusú egy, együttműködést írjanak alá. 2007-ben született ez e, meg, ez a, ez a tervezet, 2009-ben írták alá, és most, a most a parlamenten a sor, hogy hozzájárulását adja ehhez. Ugye elég hosszú idő telik el az a, az első elgondolás, és a között, hogy az Európai Parlament jóváhagyását adja, vagy hozzájárulását adja, ezt talán le kéne tudni rövidíteni a jövőben hiszen úgy vélem, hogy az Európai Unió szava hihetősége nagyban javulna, hogy ez így lenne. Indonézia rendkívül népes ország, ugye a legnépesebb muzulmán országról van szó, geostratégiai szempontból sem lényegtelen, és hát egyébként is jelentős országról van szó. A társulási egyezménnyel úgy jártunk el, hogy egy interim jelentést készítettünk, ott a különböző problémákat és pirításokat felsoroljuk. Most pedig az előadó következik, Anna Gomes asszony, kérem, hogy vázolja fel, miről is van szó, tessék. Este, eh, eh, the, the, the gap that you just highlighted. Már ön is rámutatott erre a résre, amit van eh, a, a, a parlament szempontjából van egy eh, egyetértési kötelezettség, és ezt lépnünk kell. Ez természetesen összefügg a ratifikációs folyamattal, és pillanatnyilag eh, azt úgy tudom, így mondták nekem, hogy 26-an, vagy nem, 25-en a 27-ből, hát most már 28 vagyunk, tehát ratifikálták. Franciaország, Görögország az a két állam, tagállam, amelyik ezt nem tette meg. Hát Horvátország nyilván most dolgozik ezen, amióta csatlakoztak. Nem gondolom, és hát remélem a tanács erre kitér, vagy a bizottság itt hát érdemi nehézségek vannak. Ez a nemzeti ratifikációs folyamatot mi jelzi, hát és tényleg lassú ez helyenként, és ez azért jelentős, mert azért Indonézia rendkívül fontos ország stratégiai szempontból is az EU számára ez sok mindent magában foglal. Természetesen rendszeres látogatásokra van szükség, például a bizottság elnöke, a főképviselő kilátásba helyezett egy látogatást, de nem tudott eddig elmenni. Ez egy olyan ország, amely alapító tagja az ASEAN-nak, épp az előbb beszéltünk az ASEAN-ról, mi lenne az ASEAN Indonézia nélkül. Ez tagja az IOC-nak, a G20-nak is tagja, és tehát sorolni lehetne. Mindenképpen egy nagyon fontos országról van szó számos területen. Európában sokan az Indonéziával kapcsolatban a cunámira gondolnak, és ez tényleg ez egy nagyon fontos együttműködés, ez vezetett humanitárius területen, de nem csak ott, hanem máshol is fontos szerephez jut a két oldalú kapcsolatokban, segítségnyújtásokban, például a csehi konfliktus, ez egy belső ázsiai konfliktus, vigyázni kell, hogy ez ne terjedjen el, aztán választási delegációkat is küldünk, missziókat küldünk Indonéziába, értékeljék, vizsgálják meg, hogy hogyan működnek a választások, és ez mindenképpen egy helyes irányba tett lépés, hogyha szabad és tisztességes választásokat akarunk. Ezt végül is mindenki elismerte, a demokratikus erősödés részeként Indonéziában ez egy fiatal demokrácia, nagyon sokáig katonai rezsim uralkodott ott, aztán 99-ben vált demokráciává, és tényleg ehhez képest nagy eredmény az, amit sikerült elérni Indonéziában. És ez fontos, épp azért, mert demokrácia, és az imént is elmondta ön is, hogy ez a legnagyobb lakosság számú iszlám ország a világban. Igen, és az iszlám és a demokrácia együtt tud élni, ezt el kell, hogy mondjuk. Tehát Indonézia jó példaként szolgálhat erre. És ami az együttműködési megállapodást illeti, ez egy ambíciózus megállapodás, és sokat el akar érni, és számos területen, nem csak a gazdasági területen fontos ez, bár nyilvánvalóan, hogy itt is gyors fejlődést látunk. Indonézia, Indonéziába irányuló export megduplázódott. Nagyon fiatal lakosságról van szó Indonéziában, ha erről beszélünk. Nagyon komoly, növekvő középosztály van Indonéziában, hatalmas kapacitást láthatunk arra, hogy tovább fejlődjenek, aztán az EU beruházások is növekednek, e, fontos megrendelések érkeznek, például a rep számos területen ö, e, repülők más területen. Vagyis látni kell, hogy ez jól összefügg a kapcsolatainkkal más területeken is, és tényleg vannak még további területek, ahol fontosak a kapcsolataink fontos elemként említhetnénk az emberi jogokat, az ezzel fogó cikkeket, aztán a tömegpusztító fegyverek témáját fel kell vetni, a kézi fegyverek, megre vonatkozó megállapodás nagyon fontos, tehát ez látni kell. És meg kell említeni az ICC-t is, és fiatal demokráciaként persze mindig van probléma, hát mm, Európában is van probléma, annak ellenére, hogy demokrációink közül jó néhány, hát már régebbinek számít a világban. Azt látni kell, hogy ha jól együttműködünk, akkor és interakcióba lépünk, akkor ennek komoly eredményei lehetnek, de aztán meghallottuk az olyan kapcsán is, hogy miről van szó, hogy a demokratikus értékeket terjesszük, a Myanmari fejlődés, fejlemények, hát nagyon szorosan kísérle figyelemmel, hogy mi történik, és azt gondolom látszik, hogy hogyan tudunk befolyást gyakorolni. És hát diplomácia területen, vagy modellértékű lehet Indonézia. Indonézia egy fontos partner, hogyha globális biztonsági aggájainkat próbáljuk kezelni a régióban, de globálisan is el kell, hogy mondjam, a tengerészeti biztonság, vagy tengeri biztonság is téma lehetne, de sorolhatnánk tovább a fa témáját, a klímaváltozás és a fa kivágása is mennyire fontos. Vannak évek, amikor sok éve van problémánk természetesen, mert tudjuk, hogy Indonézia egyáltalán nem mentes számos témával is akkor vannak nehézségeik, a fundamentalista csoportosulások fellépése mindenképpen problémát jelent náluk is. A, a, a terrorizmus elleni fellépés rendkívül fontos az együttműködésünk során, emlékezünk csak a Bali merényletre, és számos intonéz ember meghalt ott külföldiekkel együtt természetesen. Tehát van még munkánk bőven természetesen, de hát együtt ezt megtehetjük. Például a korrupcióban, a korrupcióval szembeni fellépés, például a lefoglalások, tehát a lopott eszközök lefoglalása, és meg ebben is segíteni tudnánk a korrupció elleni fellépésben, mert a korrupció egy igencsak burjánzik ezen a területen. Aztán további témákat is sorolhatnánk, az emberi jogok témáját. már jártam ott, és láttam demokratikus lépések elején is jártam már ott, és hát időközben láthatom, hogy az emberi jogi aktivisták, a civil társadalom tényleg hatalmas lépésekkel fejlődött, tényleg magával ragadó az, ahogyan most már működnek, milyen erőssé váltak időközben, hogy a szabad sajtót is meg kell említeni. Van egy vitalitása a dolognak, de hát van mit javítani is, ez világos. És azt gondolom pozitív az is, hogy az indonéz parlament képviselői amikor megtudták, hogy foglalkozunk ezzel a jelentéssel, azonnal felajánlották, hogy eljönnek és megvitatják a legfontosabb témákat, amiket az imént felsoroltam. Mindenre készek, minden szemben nyitottak, és vannak területek, ahol azt gondolom, hogy komoly érdeklődéssel találkozunk hogyan tudjuk felhasználni ezt a partnerség és együttműködési megállapodás? hogyan fejleszünk tovább a kapcsolatainkat. Nyilván van az emberi jog talán a legnehezebb, vagy a korrupció elleni fellépés, stb. az emberi jogok, ez magától értetődő, hogy nem felejtjük itt a terrorizmussal szembeni fellépés kapcsán, és figyelni kell erre a témára. Aztán ez egy sok színű ország etnikai szempontból, nyelvi szempontból, vallási szempontból is sokszínű, de időnként hát ők is ki vannak téve annak, ami a világban történik, mindenek előtt az iszlám világban. Az emberi jogok tehát súlyos problémát, tehát templomokat tesznek tönkre, rombolnak le, vandár fellépések, ezt tudjuk, a pápua kérdését sem szabad elfelejteni. Tehát intenzívebb párbeszédre van szükség. Ezek tehát olyan területek, ahol az indonész parlamenti képviselők szívesen bekapcsolódnak ebbe a munkába, hogy vitát folytassuk, eszmecserét folytassuk, azt hiszem ez nagyon pozitív. A végén azt szeretném még elmondani, hogy ez a megállapodás azt célozza, hogy egy átfogó gazdasági partnerségi megállapodás szülessen, valamikor ez lenne a vége ennek az útnak, és fontos az, hogy felvessünk meglévő a problémákat is a beruházásoknál, befektetéseknél, kereskedelem, stb. Erről kell beszélnünk. Azt gondolom, hogy a megállapodás itt sokat jelent az Európai Unió és Indonézia kapcsolataiban és úgy gondolom mindenki csak előnyt kovácsolhat ebből, mert ez egy stratégiai jelentőségű ország, mint már mondtam. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jelentéstevő asszony. Most az elég jelentéstevő következnek. Omer Rajten asszony az első. Tessék, megadom a szót. Op de allereerste plaats mevrouw Gomez bedanken voor het eh, rapport. Mindenek előtt Gomez asszonynak szeretnék köszönetet mondani. Köszönöm szépen a plusz magyarázatokat is, és egyet is értek ezekkel. Elnök úr, ez az első megállapodás egy ASEAN országgal, amit megkötöttünk, vagy megkötünk, és azért ez az első, mert Indonézia nem csak kiváló, nagyszerű ország, hanem azért is, mert gyorsan fejlődik. Anna egyébként erre külön kitért. Hát kiváló kapcsolataik voltak, és azt gondolom, hogy erre szükségünk is van. Ezeket tovább kell fejleszteni. Hogyha a megállapodást nézzük, akkor vannak politikai és gazdasági fejlemények, és van egy szektorális fejlődés is, amit mindenképpen támogatni szeretnénk. Minden területen jobban akarunk együttműködni, ez a cél. És ez így jól is van, egy win-win helyzetet teremthetünk meg ezzel, el vonatkozik az Indonéziára, de ránk ugyanúgy. Nyilván jó ez az indonéz polgároknak, de az európai polgárnak is hasznára válik. Az ANA által bemutatott jelentésben számos érdekes pont szerepel, és egy sor dolgot kiemel, ahol azért fejlődési potenciál van, tehát a korrupció, a vallási kisebbségek tiszteletben tartása, a civil társadalom elősegítése, és erre figyelnünk kell, teljes joggal említjük ezt meg ilyen alapossággal, mert egy ilyen megállapodás kell, hogy képviselje az alapelveinket és a kölcsönös tiszteletben tartása, aztán a demokrácia, jogállamiság, az személyek, a közösségek jogainak tiszteletben tartása mindenképpen fontos, hogy ezeket a pontokat felvetetted, Anna. Éppen elmúlt héten beszéltem a nagykövettel, és elmondtam neki is, helyén való, hogy ezt így teszik, hiszen időnként tükröt kell tartani egy ország elé, hogy lássa, merre is fejlődik. Hogyha tehát a tükröt dicsérem, méltatom, akkor ezzel azt is akarom mondani, hogy a jelentés számos területen nem tesz eleget azoknak a fejleményeknek, amelyeket az elmúlt 15 évben megfigyelhetünk. Tehát egyrészt vannak még nehézségek, hiányosságok, ez elvitathatatlan, de talán a pozitív aspektusokat jobban lehetne hangsúlyozni. Szívesen felajánlom az együttműködésemet ebben, hogy az olvasó jobban érezze azt, hogy nem csak a negatívumokat emeljük ki, hanem az a benyomás alakulhat ki inkább, hogy lehet ezt jobban is csinálni, tehát tovább tudunk fejlődni. Éppen ezért annával egyes pontokban felajánlom az együttműködésömet, és egy néhány módosító keretében fogom ezt megtenni. Olyan jelzést kell küldenünk, hogy konstruktívan akarunk együttműködni Indonéziával, ehhez egy konstruktív jelentés kell, kiegyensúlyozott jelentés kell, de egy ösztönző jellegű jelentés kell, hogy legyenek jobbak a dolgok, hogy javuljanak a dolgok. Ha ezt sikerül elérni, akkor minden bizonyal együtt eleget tehetünk a kihívásnak, az indonéz kollégákkal együtt és szerintem az európai oldalon is jobban végrehajtható egy megállapodás. Engem is meglep a ratifikációs eljárás Görögországban és Franciaországban. Ezt még el akartam mondani. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, Omer Ajdraszony. Watson úr. Thank you, Chairman. I too would like to... Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani annak a másnak a jelentéséért, és csak csatlakozom az ön szavaihoz az elején. Nagyon sok időbe telett el elindítás. 2007-ben indult a kezdeményezés, 2009-ben került aláírásra, még mindig foglalkozunk vele, és azt gondolom, hogy a tanácson belül sürgető fellépése van szükség. Nagyon fontos azokra az országokra nyomást gyakorolni, amelyek nem ratifikálták az egyezményt, sem Franciaország és Görögország sem ratifikálták amúgy ezt a megállapodást függeléken keresztül kell Horvátországnak ezt eh, ratifikálnia, ez pedig nem elfogadható, különösen a nagy munkanélküliség idejében. Tehát nem lehet halogatni az ilyen megállapodások aláírását, hiszen minden tagország eh, érdekét szolgálná ez, új munkahelyeket, új lehetőségeket teremtett. Tehát nagyon sok nyernivalónk van egy ilyen megállapodásból, és éppen ezért úgy érzem, hogy keményen kellene dolgoznunk azon, hogy ez ki ne késlekedjen. Az én frakciómnak a következő tetszik különösen ebből a jelentésből. Az Európai Uniós Indonézia közötti emberjogi párbeszéd úgy érezzük, hogy ez egy sikeres rész, és már harmadik alkalommal került erre sor. Az indonézek második alkalommal halogatták el ezeket a párbeszédeket, és ezt eh, Indonézia saját eh, aggodalmait is tükrözi. Szeretnék a párbeszédet erősíteni, Anna Gomez véleményét eh, osztjuk, miszerint a tömegszervezetekről elfogadott, nemrégiben elfogadott törvény angodalomra adhat okot a civil szervezetek számára hosszú távon, de meg kell néznünk azt, hogy milyen hatásai lesznek ennek a törvénynek. Csak néhány hónappal ezelőtt fogadtuk el ezt a törvényt, és nem világos az, hogy ez hogyan fog dolgozni, illetve hogy milyen hatása lesz. Mi pedig annak örülnénk, hogyha ezt után követhetnénk, illetve meglátjuk majd, hogy mi történik. Két agályban osztozunk Annával. Egyrészt, ami a vallási kisebbségeket illeti, egy olyan országról beszélünk, ahol a szabadságot, az alkotmány garantálja, de azt gondolom, hogy az indonéz kormány is beismerni azt, hogy további lépésekre van szükség annak érdekében, hogy a vallási toleranciát elő tudjuk mozdítani. De hát nem csak a keresztényekkel itt attól ellentére gondolok Ahmadiyed követőire, hanem minden vallásra, és nagyon fontos, hogy ez ne csak a jogalkotás szintjén legyen így, hanem a politikák helyi megvalósításában is. Elismerjük az előrelépést, és függetlenül attól, hogy nem könnyű aktív szerepet vállalni, de a kormány ezt megteszi, és ezt üdvözöljük Angaszt bennünket a korrupció és más frakció kollégái is így fognak tenni, illetve a pénzmosás is aggaszt bennünket, illetve a vegyeres erő folyamatos szerepe a gazdaságban. Szintén aggaszt bennünket, de értjük azt, illetve látjuk azt, hogy Indonézia G20-ak szintjén is vállalt kötelezettségeket, a problémákat igyekszik megoldani, például ami az automatikus adó információt illeti, az adó átláthatóság előmozdítását. Mozdítását. Tehát az EU-nak el kell ismerni az előrelépést akkor is, amikor Indonéziában a bűnszervezetek által exportált vagyonokról van szó, és remélhetőleg ezek lenyomozását illetően is lesz előrelépés. lépés három olyan terület van, ahol mi szeretnénk a jelentős tervezetet kibővíteni, és én javaslatot fogok tenni ezekre majd. Az első a kereskedelemhez, a beruházásokhoz kapcsolódó elem megbővítése, illetve kiterjesztése, másrészt pedig az együttműködés eh, fontosságának elismerése az energia ágazatban, különösen a megújuló energiaforrásokat illeti, hiszen Indonéziának jelentős még nem kiaknázott eh, lehetősége forrásai vannak, ami a fejlesztés, együttműködést és a turizmus érzik illetve a tengerészeti környezetet. Itt igenis sok mindent tudunk tenni a legjobb gyakorlatok érdekében, ami a mm, tengeri környezet megóvását, illetve a dinamittal történő halászat megakadályozása, megszüntetése nagyon fontos lenne, szélezték a civil szervezetek, illetve nagyon fontos az emberek közötti tapasztalatcsere, illetve az országok közötti tapasztalatcsere. Szeretnénk, hogyha intenzívebbé válhatna az emberek közötti tapasztalatcsere, itt az Erasmus Mundus programra és ösztöndíjakra is felhívnám a figyelmet, ezeket fel lehetne használni arra, hogy tovább segítsük egy ilyen szép országnak a lehetőségeit. Ez egy rendkívül gazdag ország, nem csak környezeti, illetve gazdasági szempontból, hanem mindenféle szempontból is. Köszönöm. Watson, tiene la palabra. Köszönöm szépen, Watson, most Bütikofer úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakoznék azokhoz, akik gratuláltak annak a mesnek a jelentéstervezethez. Mi is nagyon hasonlóképp gondolkodunk, mint a kollégák. A kollégáim elég hosszasan szóltak hozzá, én ezért röviden, rövid tudok maradni. Három rövid megjegyzésem lenne. Először is biztos vagyok benne, hogy a jelentés főcsapása a, partners, a partnerség kiépítése EU, az EU és Indonézia között, Ilyen szempontból nagyon fontos, hogy ne gondolják azt róluk, hogy ne, ne alakuljon ki rólunk az a begyomás, hogy bábáskodni kívánunk, aztán nagyon fontosnak tartom a civil társadalom kiépítését is, illetve annak megerősítését is. Köszönöm. előköszönöm. köszönöm. Tenok úr, kíván hozzászólni? Igen, köszönöm. Az egyszer nevében szeretnék gratulálni Anna Gomesnek. Ő ugye nagyon jól ismeri az országot. Azt hiszem, hogy a po portugál hogy a, a, hogy a portugál érdekcsoportot képviselte a holland, ki, vagy melyik, vagy a tájföldi képviselete? Ki tudja. Tehát Indonéziáról pozitívan beszélt, eh, olyan szempontból is, hogy a kelet-timori elképzeléseit föladta, Indonézia és eh, a timori, aki már immáron eh, függetlenek. Kiegyensúlyozott ellentés, ugye hatalmas országról van szó, nagyon komoly, nép, nagyon nagy a népesség, és a gazdasági fejlődés is rendkívül gyors, ezért az EU-nak mindenképpen szorosabbra, EU-nak mindenképpen szorosabbra kell vonni a kapcsolatot Indonéziával minden területen, gazdasági szempontból is, de a demokrácia és az emberi jogok kiépítése is fontos együttműködés szempontjából. Voltak Indonéziában gondok a kisebbségekkel. Tavaly volt egy parlamenti állásfoglalás, Szakmádi Almadi muzulmán közösséggel, de az indonéz nagykövet megnyugtatott, hogy javult a helyzet. A londoniak madiakkal is egyeztettem, ők is, tehát őket is megkérdeztem, hogy bizonyosan így van-e. De Indonéziában egyébként is hagyományosan eléggé mérsékelt szufi hagyományok vannak, és nem a kemény vonalasok mellett állnak ki, hanem a Korán és más szent szövegek ból indulnak ki, ez alapján ö, magyarázzák el a doktrináikat. Összefoglalva tehát kiegyensúlyozott jelentés még nem voltam Indonéziában, de előbb-utóbb szeretnék oda ellátogatni. És fontos a két régió közötti kapcsolat, az ECR tehát támogatja ezt a jelentést. Elnök, köszönöm, Tenok úr! Hogyha más nem kér szót, akkor mielőtt visz, megadnám a zárszót Gomes asszonynak, Swini úrnak adom meg a szót a külügyi szolgálattól. De még ezelőtt egy kérdést hadd tegyek fel. Kérem, hallgassa meg, amit most elmondok. Egy kérdésem lenne a külügyi szolgálatnak. Ugye a jelentéstevő asszony egy ütemtervel jött ide, 25 Európai Uniós Parlament ratifikálta már ezt az egyezményt. Az lenne tehát a kérdésem, hogy miért késlekedtek ilyen sokat, miért csak most küldték el ezt az anyagot az Európai Parlamentnek? Brock úr, a szakbizottság elnöke többször is kérte önöket, hogy konzultáljanak az Európai Parlamenttel. Nem ez az első eset, hogy az, együtt, hogy az Európai Parlament tehát ilyen témódon ki, késleltetik, például Kolumbiával, vagy más országokkal az együttműködési megállapodások esetében ugyanezt történt. Sokszor csak évek múltán kérdezik meg a parlament véleményét, az Európai Parlament véleményét. Azt hiszem kívánatos lenne, hogy ezt a gyakorlatot megváltoztassák, és mi hamarabb elkerülne az Európai Parlamenthez egy-egy ilyen együttműködés tervezet. Köszönöm szépen, Szuin úr. Az első kérdésére és az utolsó kérdésére is fogok válaszolni. Nem beszélhetek a tagállamok nevében, természetesen az a ratif- nem tudom pontosan a ratifikációs folyamat miért húzódik el, de visszaigazolhatom, hogy tényleg Horvátországnak nem kell ratifikálnia ezt a megállapodást, ennyivel egyszerűbb a dolog, ennyit szerettem volna visszagozni, mert volt a, tehát itt volt némi félreértés. Horvátországnak, tehát mondom, nem kell ratifikálnia. Köszönöm szépen az Európai Parlamentnek, hogy foglalkoznak ilyen részletekben menően ezzel a kérdéssel, Indonéziával, és azt gondolom, hogy a tanács is el fogja ismerni, hogy mennyire fontos feladatot látunk itt, és ez jól tükröződik ez a fontosság a ma délutáni vitában. Szerintem nagyon fontos számunkra, hogy Indonézia egy kulcsfontosságú ország, egy kulcsfontosságú régióban. ASEAN-nal foglalkoztunk korábban, szerintem mindenki látja, hogy Indonézia nélkül az aztán nem ugyanaz. És az is elhangzott, hogy ki kell emelni, hogy ez a PCA, ez a megállapodás, hogyha ratifikáljuk az első olyan megállapodás, amely Lisszabon után született meg, ez rendkívül fontos, és ez az első, első Dél-Kelet-Ázsiában, amit aláírtunk már ugye régebben. És uh, Indonézia uh, a saját érdemeiből kiindulva is aláír egy szerződést, ez egy nagyon fontos partnerünk, hogyha a globális kihívásokra gondolunk, amelyekkel találkozunk. Az EU és Indonézia számos értéket oszt, egyébként közös értékeink vannak, és ez lehetővé teszi számunkra, hogy a politikai kapcsolatokat egy új és magasabb szintre vigyük. Azt gondolom, hogy ez olyas valami, amely jól tükröződik az Anagomez jelentésben. Amit hangsúlyozni szeretnék még, ez egy kiegyensúlyozott jelentés, és nyilvánvalóan, hogy ugyanúgy gondolkodunk számos elemről, mint ahogy ő leírta nagyon fontos, hogy a megállapodás lehetővé teszi számunkra, hogy a szektorális együttműködést is megkönnyítsük számos területen. Ez elhangzott már az energiában, a klímaváltozásban. E, vegyük például a klímaváltozást az EU-nak és Indonéziának. E, a progresszív szerep jutott, hiszen ezen a területen jól együtt tudunk működni ez lehetővé teszi, hogy a szektorális együttműködést bővítsük ezen a területen. Például a külpolitika kérdésben mi is együttműködhetünk, milyen már az egykori Burma is számos más területen, mm, közel-keleten is, az arab tavasz kérdésében Indonézia volt az első ország, amelyet meghívtak Kajlóba, tehát láthatjuk, hogy itt együtt tudunk dolgozni, sőt kell is dolgoznunk nagyon fontos, hogy ilyen megállapodás eh, eh, nem a végét jelenti a, egy folyamatnak, ez csupán egy építőkő, egy komponens az egész fejlődésnek. Fontos a párbeszéd minősége, hogy folytassuk a párbeszédet, tehát az Indonéziával, a parlamentnek a kollégáim és az Európai Bizottság szektorális kérdésekben aktív szerepet fog játszani, például az idegenforgalomban, az tengeri együttműködésben, az Európai Bizottságnál dolgozó kollégáknak itt együtt kell működniük. Azt gondolom még, hogy hangsúlyozni kell azt is, hogy a ratifikációs folyamat során két tagállam maradt egyenlőre, akiknek még ez a feladatot el kell végezniük, de ez nem Indonéziával szembeni fellépés, ezt látni kell, hanem ezt tudatták velünk, hogy technikai jellegű belső eljárásbeli problémák merültek fel és azt gondolom, hogy nem szabad lehetővé tenni, hogy a ratifikációt egyes tagállamok sokáig késletessék, és akkor, ha tovább megyünk, a gyors ratifikálás alapvető fontosságú az Európai Parlament egyébként szintén mondta, hogy támogatja a ratifikációt, és örülök annak, hogy hallhattam, hogy az Európai Parlament mennyire komolyan veszi ezt a dossziét, és köszönöm szépen Anna Gomeznak, hogy ilyen részletességgel foglalkozott ezzel a témával. Köszönöm szépen, Swindor. Most Gomes asszony zárja le ezt a témát. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a kollégáknak is a sok konstruktív megjegyzést, a konstruktív megközelítést. Talán tudják, hogy bizonyos szószámmal kell dolgozni, tehát a terjedelem meg korlátozva van. Tehát, hogyha valamit bele akarunk rakni, akkor más, valami mást meg ki kell venni. És ez is segített abban, hogy kiegyensúlyozott legyen a jelentés. Ahogy Ria Omer Ajtelen fogalmazott, konstruktív a jelentés, nyilván lesznek még módosítók, nyilván megtaláljuk az előhangnemet, konstruktívak leszünk, tehát kihangsúlyozzuk azt, hogy mely területeken lenne igen hasznos az együttműködés mindkét fél számára. Egyértelmű, hogy mind a két fél számára előnyös az együttműködés. Persze vannak olyan területek, ahol ez nehézségbe ütközik politikai szempontból, vagy adóparadicsomok elleni harc, fellépés, korrupció elleni fellépés. A jelenlegi válság komoly tanulságai ezek. De ezt vannak olyan területek, ahol nekünk van tanulnivalónk. Például Indonézia ratifikálta a migránsok és családjainak jogvédelmével foglalkozó egyezményt. Sok tagállam ezt nem tette meg az EU-n belül. Indonézia nagyon pragmatikusan viszonyul a menekültek problémájához, az unhcr együtt együttműködik. Úgy vélem, hogy a jövőben, hogyha lesz egy új ausztrál kormány, akkor még itt gondjaink lehetnek. Tehát Indonéziát segíteni kell, a jelenlegi megközelítésben kell őket támogatni, és azt hiszem ebből tanulhatunk is. Graham Watson említette, a klímaváltozás, a megújuló energiaforrásokból való beruházásban hihetetlen lehetőségek vannak még az EU és Indonézia közötti együttműködésben, és más ágazatokat is felsorolt a bizottság képviselője. Például hihetetlen haladást ért el Indonézia a kalózkodás elleni fellépésben. Ezt ugye nem lehet megtenni úgy, hogy nem működne, ember, nem működne együtt az ember más partnerekkel. A 2000-es évtized elején nagyon komoly gond volt ez. Most viszont a pragmatikus és rendkívül konstruktív megközelítésnek hála megszűnt ez. Itt, hogy itt is tanulhatunk Indonéziától, és érdemes velük együttműködni. A saját jelentésemet én is szeretném módosítani. Bizonyos dolgokat ki kell húzni. A terjedelembeli korlátozások miatt, de néhány kiigazításra is szükség lesz. Az emberi jogi EU-Indonézia párbeszéd már megkezdődött, tehát még a partnerségi és együttműködési megállapodás előtt elkezdődött ez. Aztán van még egy terület, amit részletesebben ki kell fejteni. Ez pedig az Indonézia által betöltött szerep a régióban. Például a Bali Demokrácia Fórum. Itt demokratikus kérdésekről van szó, nem csupán emberi jogokról. Nagyon fontos dolog ez. Ugye milyen márt is említettük az imént. De más területen is rendkívül nagy, rendkívül komoly Indonéziának a politikai jelentősége. Egyetértek azzal is, amit Bütikofer úr mondott, a civil társadalmat is megfelelő kontextusba kell helyezni. Májusban ott jártam, és a civil társadalom képviselőivel találkoztam. Ők elmondták, hogy mennyire rettegnek egy bizonyos törvénytervezettől, ami a civil szervezetekre vonatkozna, az Ormász törvénytervezettől, vagy jogszabálytervezettől, tehát azt hiszem, hogy ezt, erről is lehetne például beszélnünk jelentés tervezetben, hogy megfelelő hatást keltsünk. Most talán ennyit. Köszönöm a kollégák támogatását. várom a módosítókat. Aztán az indonézek eljönnek ide? Az indonéz nagykövet, amikor egyébként a, a ha én a holland nagykövetem voltam, akkor ő a, a tájföldi követségem volt Lisszabonban, úgyhogy jó barátok vagyunk. De kíváncsi vagyok mindenkinek a véleményemre, és remélem, hogy ez a jelentés majd ösztönzi azokat a tagállamokat, akik még nem ratifikálták az egyezményt, hogy megtegyék ezt. És így magasabb fokozatba kapcsolhatunk. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm Anna. Örülök az itt levő vendégeknek, hadd mondjam el, hogy október 10-én délben jár le a módosítók előterjesztésének határideje. Következik a hatodik napi rendi pont. Az Európai Unió és az Örmény Köztársaság közötti keret megállapodás az Örmény Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elveiről. 2012-ben az 2012 től megegyeztünk abban, hogy Örményország részt vehessen számos innovációs technológiai programban, és így is közeledik, közeledhetnek az Európai Unióhoz az örmény polgárok. Ez a szomszédsági politika része, de ne felejtsük el, hogy fontos események történtek az elmúlt napokban, amelyek ehhez kötődnek. Poreba úr most nincs itt, nincs itt velünk, Tenok úr helyettesíti. Köszönöm szépen, elnök úr. Amint ön említette, valóban kollégám Domasz Poriba kollégám nevében szeretnék szólni, és sajnos egészségügyi okok miatt nem tud itt lenni az ülésen. Tisztában vagyok azzal, hogy még mindig gondolkozunk a nem régi, talán nem meglepő döntés miatt Szárkizián eh, elnök döntése kapcsán, az oroszok vezette eh, Vámunió kapcsán. Ez nem a legjobb hír az EU számára és a keti partnerség számára sem. Ez nem jelenti azonban feltétlenül azt, hogy Örményország teljes mértékben ki fogja zárni magát az együttműködés elmélyítésétől az EU-val számos eh, szempontból. Nyilváni hatóságok többször hangoztatták azt, hogy hajlandóak együttműködni az Európai Unióval a reform, demokratikus reformok továbbvitelén, illetve az ország modernizálását, illetően az ajánlások, amelyekről ma a vita szóli, és amelyeket Poréba úr fogalmazott meg a bizottság nevében, egy stratégia részét képezik az Európai Partnerségi Politikában, és a 2007-es márciusi tanácsi döntésre alapoznak annak érdekében, hogy ezek a partnerségi országok részt vehessenek a közös munkában, itt az ünökségek is, a modernizációt, a reformokat tovább vigyék, illetve az átmenetet segítség, a kulturális oktatási, környezeti, technikai, illetve egyéb tudományos kapcsok erősítése, és nagyon fontos az emberek közötti kapcsolatok erősítése, az Európai Unióval szektoros együttműködés, és ez a folyamat külön válik a társadalmi megállapodástól, társasi megállapodás volt az a megállapodás, amelyben Vilniusban novemberben ezek szót kellett volna tenni, de ez sajnos nem lesz így. Tehát az ajánlásokat nem szabad a nemrégi, nemrégi örmény kormány által hozott döntéshez kötni, és ezt először egy népszavazásnak teszik majd ki, szerint Örményország csatlakozik-e a Bámunióhoz, Hogyha most hátat fordítanánk Örményországnak, az rövidlátóságról tenne bizonyságot. Az Európai Bizottság eh, kész az együttműködés eh, új formájának megvalósítására, és nagyon fontos, hogy Örményország a keleti partnerségi projektben továbbra is aktív partner maradhasson, illetve a reformokat végigvigye, melyeket az Európai Unió javasolt, és természetesen az Euronest valenti közülésnek továbbra is tagja. A jelentéstevő eh, azt javasolja, hogy um, járuljunk hozzá a jegyzőkönyvhez, illetve ami a keletmegállapodást illeti. Nagyon fontos, hogy ehhez is csatlakozni tudjon Örményország, és részt vehessen az EU programjaiban, és van egy nyilatkozat, amelyeket a jelentéstevő csatolt az ajánlásokhoz. Köszönöm. Köszönöm, Tenok úr. Kezdjük a vitát. Árnyék jelentéstevők. Kovacsev úr az első a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Támogatni szeretném a jelentéstevő véleményét, azt gondolom, hogy nem kéne összekapcsolnunk a mostani döntést a örmény fejleményekkel, illetve Oroszország gyakorlásával, amelyet az orosz fél az örmény elnökre és az örmény kormányra gyakorolt, annak érdekében, hogy ők csatlakozzanak a Vámunióhoz, a pozitív ajánlásokat fenn kell, hogy tartsuk, azt gondolom, annak érdekében, hogy hozzáférhessen Örményország az Európai Unió által finanszírozott programokhoz. Tulajdonképpen egy csomagról van szó, a csomag másik része már egyszer elfogadtuk a visszafogadási megállapodásban, illetve a visszakönnyítési programban, és most itt tulajdonképpen a három ajánlás legutolsó lépcsőkövéről van szó, és ez egy igen jó politikai jelzést, amelyet ezzel küldenénk, és ahogy Tenok is elmondta, nem lenne okos dolog most hátat fordítani Örményországnak. Nem szabad a mostani jelenlegi nehéz helyzetet tovább súlyosbítani. Tehát támogatom a jelentéstevő ajánlásait. Köszönöm szépen. Eh. Köszönjük, Kovácsev úr. Lunacsak asszony következik. Gracias, presidente. Um, chair, Elnök úr, a frakcióm nevében is alátámasztom, hogy általában támogatjuk azt a pozíciót, amit az előadó képvisel, hogy folytassa az örmény, tehát az elnök, és részt vegyen a különböző programokban, és ez segíteni kell a polgároknak, ez egy fontos célunk, és az embereknek segítsük, és ne a kormánynak, ez kell, hogy legyen a cél, tehát ezért támogatjuk végül is ezt, de van egy komoly aggályunk, ez egy olyan probléma, ami a vízumkönnyítéssel is összefügg. Tény az, hogy nincs megkülönböztetés, és hogyha nem, és erről nem is találunk a magyarázó szövegben semmit, vagy az indoklásban, a karabaki területre eh, vonatkozóan. A vízum könnyítésnél azt kértük, hogy itt legyen egy megoldás. A bizottság azt mondta, ez csak az örmény polgárokra vonatkozik, majd majd ők eldöntik. Viszont ez azt is jelenti, hogy akiknek nincsen örmény állampolgárságuk, és akik Nagorno-Karabakban lépnek, nem tudnak részt venni. És eh, a nemzetközi jog szerint ugye 20%-ot száll meg ebből a régióból Örményország. Most azt kérdezném az Európai Bizottságtól, hogy erre miért nincs magyarázat, és miért nem szerepel semmi erről az indoklásban. A másik kérdés pedig, hogy hol tartunk Azerbajdzsánnal ha jól tudom, a vízumkönnyítéseknél is mindkettől akartunk szava, szavazni, méghozzá egyszerre, Azerbajdzsánról és Örményországról, mert akkor mindkét országra vonatkozna, ország polgáraira vonatkozna, ez független az, hogy hol élnek, hiszen ilyen módon, ahogyan eljárunk, az örmény polgárok előnyt élveznek, hogyha a Karabakban laknak, tehát szerintem itt egyértelmű kell tenni, hogyha Grúziáról beszélünk, akkor Abháziáról is beszélünk, Délosziciáról is beszélünk, és eh, számos területről van szó, amit megszállnak, és hát egységes módon kéne kezelnünk, itt világosá kéne tenni, hogy mit akarunk, ezt szeretném megtudni. Mi a helyzet Azerbajdzsánnal, mondja el a bizottság, és eh, tényleg valaminek erről szerepelnie kell az indoklásban is, mert különben nem fogunk tudni konzisztens módon fellépni mindennek ellenére támogatjuk zöldként ezt, mert azt szeretnénk, hogy az uniós programokban ezek a polgárok részt vessenek. De amit mondtam, az egy lényegi probléma. Köszönöm. See the benefit. Világos, én látom az előnyeit, hogyha Örményországot bevonjuk a programokba, az együttműködési programokba az Európai Unióval, ez nem lehet kétséges, nincsen, nem lehet érdekünk az, hogy eh, Örményországot eh, elszigeteljük, ennek az országnak eh, van elég gondja a szomszédos országokkal, Törökországgal, Azerbajdzsánnal, és természetesen Nagorno-Karabakh sem figyelmen kívül hagyható de azért nem mondhatjuk olyan egyszerűen azt, hogy Örményországot Oroszország karjai közé hajtottuk csupán, vagy mondhatnánk azt, hogy különböző dolgokba belehajszolták őket, például, hogy a területükön orosz csapatok állomásozzanak, és gyakorlatilag az történik, hogy blokkolják Nagorno-Karabakh problémáját, a Karabakh hegyvidék problémáját, és hát nagyon súlyos nehézségeket okoznak, akkor is, hogyha valaki megoldást próbál keresni a problémára. Azt gondolom, hogy az rendben való, rendjén való, hogy ne kössük össze pontosabban szólva megnyissuk a programban való részvétel előtt a kapukat, de tudatában kell lennünk annak is, hogy nem a mi dolgunk az, hogy becsókjuk a kaput a társulási megállapodással kapcsolatban, hiszen Örményország volt az, amelyik ezt a kaput becsukta, és nem, nem azt kell nézni, hogy mi szerepel csak úgy az újságokban, hanem az államfőnek volt egy kötelező erejű megnyilatkozása ez, és nem mondhatjuk, hogy Örményország csupán áltozat a harmadik országoknak, hanem nekik is van felelősségük ebben, ezt is fel kell vállalni. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, Kirillov úr. Thank you, Köszönöm szépen. Valamennyien emlékszünk rá, hogy a legutóbbi plenárison vitát folytattunk erről, és hát azt is tudjuk, hogy kritikusak voltunk az orosz nyomás miatt, nyomásgyakorlás miatt, bár a legutóbbi információm arra mutatnak rá, hogy vannak jelzések, hogy nem is volt az olyan nagy nyomásgyakorlás, viszonylag könnyen tudtak dönteni. De egyetértek az előadóval abban, hogy ne próbáljuk meg becsukni az orruk előtt a kaput, mert ö, ö, ugye az mutatná, hogy mi ugyanígy járunk el, és ö, az Európai Bizottságnak volt egy közleménye eh, a örményországi látogatás kapcsán, és emlékeznünk kell arra, hogy számosan többségükben az örmény polgárok örülnek annak, hogy ezek a kapcsolatok fejlődnek. Az emberek közötti kapcsolat, bizonyos programok, a fiatal emberek cseréje, kulturális csere, oktatás, stb. Ez mind rendkívül fontos számukra is. Vagyis késznek kéne lennünk új formákra is a megállapodáson belül, politikailag pedig világos az, hogy nem lehet ez business as usual. És vannak dolgok, amikkel konkrét foglalko- konkrétan foglalkoznunk kell. Azt gondolom, hogy folytatnunk kellene a programokat, a cserét, és ami rendkívül fontos véleményem szerint folyt, el kéne kezdeni, nem folytatni kellene, hanem el kéne kezdeni, mint ahogy Lona csak asszony is mondta, a Nagorno-Karabakh probléma megoldását ez számos embert érint, területeket érint, az, ők maguktól nem fognak csinálni semmit szerintem. Továbbra is támogatjuk a status quo-t, a Minsk csoportot szám, támogatjuk, de több mint húsz éve történik ez, és nem nagyon haladnak. Tehát tényleg politikailag jelen kell lenni, meg kell mutatni magunkat. Ugyanez vonatkozik az összes többi konfliktusra is, a Dél-Kaukázusban, vagy a nyesztelen túri területekre is ugyanez vonatkozik. Komolyan kell vennünk ezt. Ezek befagyott konfliktusok, és ha elkezdjük bírálni őket, tehát hogy nyomást gyakorolnak, akkor igenis lehetőséget kell adni a magunknak és a kezünkbe annak érdekében, hogy változzon a helyzet. Ez európai terület, ne felejtsük el. Mi egy nagy unió vagyunk, ötleteink kell, hogy legyenek legalább ötleteink, gondolataink. Catherine Ashton látogatása egyenlően nem került az AFA elé. Köszönöm Kirillov úr. Vera, Vera úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálatosnak tartom a jelentéstevő egyik javaslatát, illetve a vonakodom emiatt, miszerint a parlament fogadja el a jegyzőkönyv végkövetkeztetéseit. Az én olvasatomban amit Arméni, Armé, Örményország tetszett, az egy nem barátságos lépés, hiszen Putyin nem a barátunk, egyáltalán nem. Tehát a választás világos, az európai perspektív perspektívák között, illetve egy másik lépés között, Putyinnal és barátaival, a másik oldalon. Az elmúlt hónapokban ezek a lépések egyáltalán nem mondhatóak barátságosnak, és ezt szélgosan ki kell mondanunk. Éppen ezért talán ugyan nem kéne az ajtót bezárnunk, viszont nem kéne teljesen tárva sem hagyni a belépéshez, és hogyha a jegyzőkönyv végkövetkeztetéseit elfogadja a parlament, akkor úgy zárjuk be az ajtót, mint hogyha semmi se történt volna. És úgy érzem, hogy ezzel egy olyan politikai üzenetet küldenénk az örmény elnök legutóbbi döntése után, világos lenne, mégpedig a Mm, Putyinhoz való csatlakozás nagyon-nagyon barátságtalan lépés az Európai Unióval fenntartott kapcsolatok tekintetével. Éppen ezért úgy érzem, hogy módosítani kell a szövegen, hiszen itt egy politikai gesztusról van szó. Másként nem segítjük az örményeket, hiszen hogyha nem jelzünk problémát ezzel a lépéssel kapcsolatban, Örményország Oroszországhoz való közeledésével kapcsolatban, akkor ez rossz jelzés. Nagy különbség van Putyin vízió és az Európai Unió jövőbeni tervei között. Köszönöm szépen. Köszönöm, Préda úr. Lunacek asszony, sajnos nincs itt az Európai Bizottság képviselője, ez sajnálatos. Nem tudom, hogy valaki még, valaki kérte még szót. Igen, Tenok úr, de előtt, ön előtt van még valaki. Hát ugye jó lenne, hogyha a szavazás előtt még meghallgathattuk volna a bizottság véleményét, el fogjuk küldeni Eston mondják a véleményünket erről. Jó lenne, jó lenne hogyha mi hamarabb választ kapnánk. Bácsániki kolléga következik. Buljanics, pardon. Elnézést, Buljanics úr. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Már bizonyos ideje egy nyilvánvalóságról győzködjük egymást, nem lehetünk nem, le, nem lehetünk túlzóak, nem üzenhetünk háború törményországnak. Nyilvánvalóan elképzelhető, sőt valószínű, hogy az örmény elnök döntése orosz, az orosz nyomás hatására következett be. De hát gondolkodtak és levonták a következtetést döntötték, hogy a jövőben milyen úton járnak. Most nekünk kell valamit mondani, azt kell mondani, hogy értjük a döntésüket, elfogadjuk, ők úgy döntenek, ahogy akarnak. Kétféle szomszédunk van. Vannak azok, akik akik Európa felé kívánnak követ, közeledni, akik előbb-utóbb majd csatlakoznak, és vannak azok is, akik soha nem fognak csatlakozni. Nyilván Örményország a második csoportba tartozik jelenleg. Azt nyilván soha nem fogjuk kimondani, hogy ne legyen kapcsolatunk, együttműködésünk, párbeszédünk az ilyen második csoportba tartozó szomszédokkal. kelet-európai partnerségbe tartozó országok Ukrajnának, Moldovának mások az elképzelései. De természetesen a második csoporttal is ápolni kell a kapcsolatokat, és támogatom a jelentéstevőt ebben. Nem hogyha valaki nemet van nekünk, akkor arra valahogyan reagálni kell. Az ilyen típusú reakcióra mondtak nemet. Tehát lehet, hogy ez a fajta kapcsolat nem működő, de nyilván van másmilyen típusú kapcsolat, ami előnyös lehet mindkét fél számára. De vannak hasonló helyzetben lévő országok, Nem szeretném, hogyha mi részünkről túlzott lenne a reakció, hiszen ez nyilván precedens lesz majd a jövőre nézve is. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Tenok úr következik. Lunacek asszony elnézést. Thank you. No, I, wanted to, to... Köszönöm szépen, csak reagálni szerettem volna arra elnök úr, amit ön mondott. Úgy volt eredetileg, hogy ön bizottságtól, de nem jött, tehát két dolgot említenék meg, mind megérkezik ez az illető majd, tehát a bizottság nyilatkozatára visszatérve, ami a visszakönyítést illeti, Nisson kolléganő kért valamit, tehát kérjük, hogy a bizottság válaszol erre a kérdésre, hiszen ott nem mondta korábban semmit, illetve Tenok úrhoz is fordulok, ő helyettesíti Eporeba urat, a jelentéstevőt, Kérem mondja el Poreba úrnak, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogyha a magyarázatban, az indoklásban a parlament megfogalmazna az aggájait a hegyi Karabakban élő EU-s polgárok helyzete miatt. Tenokur önvetette fel az orosz útlevél rendelkező polgárok helyzetét Abháziában és Délosszétiában. Tehát kérem Tanok úr önt arra, hogy ezt a kérést továbbítsa Poreba úrhoz, azért, hogy ez szerepeljen az indoklásban. Aggódunk a helyzet miatt. Köszönöm szépen. Senyor Tanok. Wow. Köszönöm, Tanok úr. Hát, szívesen eljutatom a kérdést, de én magam részéről ezt nem támogatom. Én Örményországot, Örményország számomra baráti ország, de hát nem feltétlenül van úgy minden örmény országban, mint ahogy azt a parlamenti állásfoglalásban olvashatjuk. A, a hegyi, hegyi Karabach helyzete nem egyértelmű, nem világos, hogy most épp, hogy ö, hogy önrendelkezési joga van-e, avagy egy ország elfoglalta, ugye elfoglalt helyzet, elfoglalt elfoglalt területek ezek, és még Egyébként még sosem voltam hegyi Karabakban, ha elmentem volna, akkor nyilván Persona non grátának bélyegzett volna meg Azerbajdzsán. Nem tudom, hogy egyáltalán ki él ott még az elfoglalt területeken kívül, elfoglalt területekben. Nos, én azért nem fogok az ön álláspontja mellett érvelni Poréba úrnak, de nyugodt lehet, tovább, továbbítom hozzá ezt a kérdést. Préda úr megállapod, megállapításaival sem tudok egyetérteni, ez olyan szovjet típusú megközelítés, de nemrégiben Izland is nemet mondott az EU-ra, ettől még ők nem ellenségesek, úgy vélik, hogy nem erre van szükségük, az európai gazdasági közösségön kívül képzelik a jövőjüket, mindenki úgy dönt, ahogy kívánt. Sajnos Örményország úgy döntött, hogy Oroszország felé fordul, hiszen katonai szempontból ez megvalósíthatom számukra. Nyilván nem volt könnyű ezt a döntést meghozni. Nyilván, nyilván nyomás alatt voltak, de azt se felejtsük el, hogy azért volt ennek ellentételezése. Bakoel nagyon komoly pénzösszeget kapott Moszkvától. Szerintem nyitva kell hagyni a kapukat Örményország számára. Strat, attól függetlenül, hogy ellentétes stratégiai döntést hoztak, mint amire mi, számaszt, mint ami mi támasztottunk, és hogyha bezárjuk az, bezárjuk az ajtókat előttük, az nem lenne túl okos. Köszönöm, Luna Csekor. Asszonynak még valami mondandója van? Igen, Tenok úr. Tenok úr, tudom, hogy ön Örményország barátja, de itt nem barátság kérdéséről van szó, hanem elvi kérdésről, hogy a parlament mi mellett áll ki, ki mellett áll ki Ön azt mondja, hogy továbbítja a kérdésemet Poréba úrnak, más árnyékjelentéstevőknek is mondom, hogy ugye a, az indoklást nem lehet módosítani, ugye? Igen, ez így van. Tehát miután ezt nem lehet megtenni, azt kérem a többi árnyékjelentéstől, hogy aláírnák-e ezt a kérésemet, hogy ezt leírjuk. Arról van csupán szó, hogy aggodalmunknak adunk hangot hogy világos legyek, frakcióm és szeretné, hogy Örményország részt venne az EU-s programokban, ezzel nincs bajunk, de ott van a hegyi karapak megoldatlan kérdése. Úgyhogy aggodalmunknak mindenképpen helyet kéne adni a indoklásban. Úgyhogy majd leülök az árnyékelentéstevőkkel, hogy ezt megbeszéljük. Más most nem is tehetek. Bien, muchas gracias. Köszönöm. Azt hiszem, hogy ezzel lezártuk ezt a vitát. A módosítók előterjesztésének határideje szeptember 25, déli 12 óra. Most pedig 8 perces szünet következik. Addigra várjuk az EU nigériai képviselőjét, Lunacek asszony. Elnézést! az imént azt mondta, hogy szeptember 25 lehet előtérezni a módosítók. Imént mondtam, hogy nincsenek. Elnök. Azt hiszem, hogy a titkárság úgy ö, értelmezte a dolgot, hogy a, az indoklás módosítása, módosításáról az előadó dönt. De az összes bizottsági, szakbizottsági tag módosíthatja magát a szöveget. Tehát nem az indoklást, hanem a jogi szöveget. Jó, akkor most néhány perces szünet, és 5 órára várjuk az EU-Nigéria képviselőjét.